Buonasera a tutti, cominciamo. Minden... Mindenki itt van. Akkor kezdjük Az első napi rendi ponttal kezdjük, a napi rend elfogadásával. Csak szeretném, hogy ha leellenőriznénk a szavazó gépeket is. A 15-ös napirendi pontot a 17-es és a 18-as követi, a 16-os napirendi pont a számvevőszék külön jelentése, majd a 18-as napirendi pont után kerül sorra. Uh, Punto 2. L'approvazione del... A második napi rendi pont az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása június 22-i. Ezt e-mailen küldtük meg szeptember 8-án, a július 1-eit július 15-én, a július 12 és 13-i pedig július 15-én került e-mailen megküldésre. Ha nincsenek kifogások, akkor elfogadottnak tekintjük őket. A hármas napi rendi pont. Én kértem már, hogy készítsék elő a szavazó lapjaikat, hogy megkezdhessük a szavazást, és közleményként szeretném bejelenteni, hogy szeptember 29 30-ára eh, tervezett magyarországi delegációs látogatást elhalasztottuk. Október 5-én délután a számvevőszéknél eh, teszünk látogatást, és eh, szeptember 20-án megküldtük ennek napirendjét minden kollégának. A 2010. szeptemberi 7. ülésen a koordinátorok elfogadták a jelentéstevők javaslatát, nevezetesen, hogy tartsunk egy eszmecserét. Október 25-26-án a bizottság és a számvevőszék jelenlétében, valamint az alsóház ellenőrző irodájával és Hollandia illetékes szakbizottságával. November 15-én sajnos nem tud minden kolléga jelen lenni. Donella Boldi, Bravola asszony és Martinez Polarikova kolléga csatlakozott a munkatársakhoz, üdvözölném őket. Remélem mindenkinek megvan a szavazó lapja, szavazókártyája. Tehát a 4, 5, 6, 7-es és 8-as napirendi pont keretében szavazni fogunk. Először is a 4-es napirendi pont következik. A költségvetés kérdésekben történő együttműködésről szóló intézmény közi megállapodás. Egyben szavazunk erről a véleménytervezetről. Megnyitom a szavazást. One moment. Okay. Mi chiedono di aspettare un secondo perché stanno arrivando delle carte. Megkértek, hogy várjunk egy kicsikét, mert egyes kollégák még szeretnének egy kis időt, hogy a kártyájukat behelyezzék. Úgyhogy néhány percet várunk. facciamo forse con, con mano. Sì. Vabbè, cominciamo, facciamo una cosa, facciamo per chi non ha la carta elettronica. Tehát akkor azt javasolnám, hogy akik nem rendelkeznek kártyával, kérem, hogy majd készfeltartással szavazzon, a többiek pedig kártyával. Megnyitom a szavazást tehát, lezárom. 17 voti a favore, una 17 mellette egy tartózkodással elfogadtuk. Akkor rá is térhetünk a következő szavazásra. A elnök félbeszakítja magát. Elnök úr, egy rövid szavazát, szavazat magyarázat szorulok a szociáldemokraták részéről. Arról a módosítóról van szó, amely a kettes számot, Zigmatas Bászitis tollából származó módosítót illeti, ezt visszavontuk. Holnap lesz egy közös szavazásunk a Költségvetési Szakbizottságon, mint közös ülésünk, mint jól tudják. A helyzet az, hogy a Szociáldemokrata munkacsoport abban a szakbizottságban azt a véleményt fogadta el, az álláspontot, amely ellent mond a többiekével, ezért kell rendezzük egymás között ezt a kérdést, és ezért kell visszavonjuk Pálcétis képviselőtársunk módosítóját, az ő támogatását pedig köszönjük ezen lépésben. Tehát erre a pontra nem kell szavaznunk. Ez a lényeg. Köszönöm szépen a megjegyzést. Tehát akkor az ötös napirendi pont következik. Egy véleménytervezet a 6 per 2010-es költségvetés módosítási tervezetről, ami az általános költségvetést illeti. A a hármas, a kettes szakasz az Európai Tanácsra és a Tanácsra vonatkozik, a hármas szakasz a bizottságra, a tízes pedig az Európai Külügyi Szolgálatra. Nos, tehát akkor az egyes módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Huszonketten mellette, Kettest visszavonták. Akkor a hármasról megnyitom a szavazást, hármas módosító. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os mellett, 16 a mellette, ketten ellene, öten tartózkodtak. az egészről, az állásfoglalás egészéről. Megnyitom a szavazást, lezárom. 21-en mellette, egyen ellene, egy tartózkodással elfogadtuk. Hatos napi rendi pont. A tisztségviselők személyzeti szabályzatára vonatkozó és a közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosítására vonatkozó közös tanácsi parlamenti tervezet. Megnyitom a szavazást. Igen, mm, Herzog asszony. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék a társ jelentéstevőknek köszönetet mondani. Három fő elemből áll az anyag, ami a jelentés tartalmát illeti. Az egyenlő elbánást fogjuk kérni az áttekinthető és egységes szabályok alkalmazását mindenki esetében, és a fegyelmi eljárásoknál is nagyon fontos, hogy ezek megfeleljenek az európai intézményekének. Ezek a fő elemei a jelentésünknek. Szeretném megemlíteni, hogy a 11-es és a 12-es módosítót szeretném visszavonni, ha lehet. Én nem látok semmi akadályát annak, hogy egyben szavazzunk. Minden esetre tehát a 11-est és a 12-est visszavonom. Rendben, akkor térjünk vissza a szavazáshoz. Én nem javasolnám, hogy egyben szavazzunk. Szerintem egyértelműbb lesz, hogyha egyenként haladunk. Tehát az egyes módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 22-en ellete, 24-en ellene. Kettes, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-4 ellenében egy tartózkodással. Hármasról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 4 ellene, egy tartózkodással elfogadtuk. Négyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 25-en támogatták. Ötös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 25-en támogatták, tehát elfogadtuk. Hatos módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 26 szavazattal egy tartózkodás mellett hetes, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 24 3 arányban. 8-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 27 szavazattal. 9-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 23-3 arányban. 10-es. Megnyitom. A szavazást lezárom elfogadtuk 26 egy arányban. 11-est, 12-est visszavonták, a 13-as következik, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk 27 szavazattal, és akkor a tervezet egészéről megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, 25 ketten támogatták, ketten szavaztak ellene. Csodálatos. És akkor tovább léphetünk a hetes napirendi pont szavazására. Véleménytervezet, a parlament álláspontja, a 2011-es módosított költségvetés tervezetről hármas szakasz bizottság. Ha senki nem kíván szólni, akkor megnyitom a szavazást, illetve az egyes módosítónál megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva 15-12 arányban. A kettes módosító következik, lezárom, elutasítva a 15 12 arányban a hármas módosító szavazását megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 21-6 arányban. Négyes mellette. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 22-5 arányban az ötös módosítót. Megnyitom. Lezárom. 25-2 arányban elfogadtuk. 6-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 26-1 arányban. A tervezet egészéről megnyitom a szavazást. Lezárom. 25-1 arányban egy tartózkodás mellett. A nyolcas napi rendi pont következik. A második tervezet a 2008-as évi mentesítés Európai Rendőr Akadémia. Mathieu asszony kér szót. Köszönöm, elnök úr. A hatos bekezdéssel kapcsolatosan egy módosítót készítettem, de még mielőtt erre rátérnénk, szeretnék az árnyék jelentéstevőknek, tevőknek, a számvevőszéknek és a titkárságnak köszönetet mondani. A szakbizottságban nagyon jól sikerült elvégeznünk a munkát, kialakítottuk a kompromisszumokat, és mindenkinek szeretnék már elő, előre is köszönetet mondani. Köszönöm. Akkor folytassuk a szavazással. Először is a véleménytervezet egészét bocsátom szavazásra, megnyitom a szavazást, lezárom. Egy pillanat. A néppárt részéről még mindig szavaz valaki, illetve nem egyel több szavazat van a néppárt frakcióban, tehát kezdjük újra, megnyitom. 26 támogatással egyhangulag elfogadtuk. Következik a határozat tervezet egésze, második pont, a számlák lezárása. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk 26 támogató szavazattal egy tartózkodással. Az állásfoglalás tervezett egyes módosítójáról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 27 szavazattal. A kettes módosító szavazását megnyitom lezárom. Elutasítva 15-12 arányban a hármas módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. 27 szavazattal elfogadtuk. Négyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk 25 szavazattal. Az ötös módosítóval kapcsolatosan a frakciónk támogatja a módosítót, de kiegészítésként szeretnénk ezt látni, és nem az eredeti szöveg cseréjeként. Gayer és Stavrakakis kollégák remélem ezt el tudják fogadni. Ha rápillantok a kollégákra, úgy látom, hogy elfogadják, tehát akkor így fogunk eljárni, és az ötös módosítóról, ami a négyes bekezdése vonatkozik, megnyitom a szavazást. Lezárom. 16-10 arányban egy tartózkodás mellett elfogadtuk. A hatos módosító következik. Én az új igazgató nevét szerettem volna töröltetni. Sajnos nagyon rossz a hangminőség, a mikrofon nem jól működik, tehát a kollégium elnöke törlése kerül, és úgy folytatjuk, hogy bemutatja majd, és, és így tovább, és így tovább. Oké, bene. Rendben. Akkor szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 26 szavazattal, egy tartózkodással. A hetes szavazását megnyitom. Lezárom. Elutasítva 16-10 arányban. 8-as módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. 26 egy arányban elfogadtuk. Tízes következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk 18 ellenszavazat 9 szavazattal. 11-es, megnyitom a szavazást, lezárom. elfogadtuk 26 szavazattal, és akkor az állásfoglalás egészéről a módosításokkal együtt kitámogatja. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 26 szavazattal. Ez nagyszerű, és ezzel a szavazás végére értünk egyelőre. Passiamo al... Térjünk rá a 9-es napi rendi pontra. Tehát az Európai Csalásányi Hivatal 2011-es éves jelentéséről van szó. a jelentést a megbízott főigazgató Nicholas Island fogja megtartani, és szeretettel üdvözlöm. Öné a szó, uram, tessék. Tisztelt képviselők, szakbizottsági tagok! azokat a tevékenységeket, amely az illető időszakra vonatkoznak, tehát a 2009-es időszakra a tevékenységeket Hans Werner Brüner készítette elő. Az ő vezetésével teljesítette ki nagy sikerrel a megbizatását a hivatal. Példaértékű tevékenységet végzett tehát. A belső vizsgálatok az egyes intézményekben együttműködés más szolgálatokkal, olyan területeken, amelyekkel korábban nem is foglalkoztunk a költségvetés területén. Ugyanakkor vám vizsgálatok, a fellépés a cigarettacsempészet ellen, és különféle intézkedések sora, például a legnagyobb gyártókkal való megállapodás lezárása, mind-mind olyan példaértékű tevékenység volt, amelyet a volt igazgató vezetésével készítettünk elő intenzívebb együttműködést folytatunk a tagállamokkal, a tagjelölt államokkal és az Európai Uniós szomszédságpolitika érintett államaival. A csalás elleni fellépés a fejlesztési segélyprojektek kapcsán, valamint az ENSZ-el való szorosabb együttműködés és más nemzetközi szervezetekkel együttműködés a csalás elleni harcban, és ide sorolható is a közvetlen együttműködés a harmadik országokkal, különösen az afrikai segélyezett országokkal. Az a mód, hogy az alap az elmúlt tíz évben Brünner úr vezetésével kifejezett a tevékenységeit, megvédve az Európai Unió pénzügyi érdekeit, példaértékű, nemzetközi szinten is hasonló szervezetek között. Elnök úr, engedélyével most angolra váltok, és bemutatom a tízes tevékenységi jelentés, éves tevékenységi jelentés tartalmát, a fő vizsgálati tevékenységek bemutatásával, amelyek a 2009-es évre vonatkoznak. Összefoglalva, a 2009-es év a folytatólagosság és a konszolidáció éve volt, tíz évvel az OLEF megalapjása után. A 802 ügy 2005-ben, 802 ügyben kaptunk tájékoztatást, 2009-ben 969 esetről. 740 döntést, hivatalos döntést hoztunk tavaly az új beérkező információ alapján. A 740 döntésből 220 egy-egy vizsgálat megnyitásában testesült meg, ami némi növekedés a 2008-as évhez képest, amikor 204 ügyet ütettünk meg. A 220 megnyitott ügyből 148-at saját magunk szerveztük meg, mármint a vizsgálatot, még 72-ben együttműködtünk más szervezetekkel is. A 148 saját vizsgálatunkból 99 üzenet külső vizsgálat volt, 49 meg belső vizsgálat. Hadd szóljak röviden azon ágazatokról, a költségvetés azon ágairól, amelyekben az alap vizsgálódott. Százalékra bontva 33 százalék a vizsgálatoknak az EU intézményeket érintette, 18 százalék a mezőgazdaságot, 13% a külső segélyeket, 11% egyéb közvetlen kiadásokat, tehát a bizottság által közvetlenül folyosott kiadásokat, 10% a strukturális alapok területére, 10% a vámbevételek területére esett, és 5% a cigaretta ö, forgalmazás ágazatára. Tehát 2009-ben 369 aktív OLAF vizsgálat zajlott le, 354 ebből az Európai Unión belül, 15 pedig tagjelölt államokban zajlott le. Az éves jelentés röviden leírja egy, egyes jellemző eseteket, amelyek az egyes ágazatokban valósultak meg. Persze jogi okoknál fogva rendkívül körültekintők kell legyünk ezen publikációkkal, évről évre körültekintőbbek kell legyünk abban, hogy mennyire részletesek ezek az esettanulmányok, amelyeket bemutatunk. De azért reméljük, hogy jól, jól jellemzik tevékenységünket ezek. 2009-ben egy negyed milliárd eurót sikerült visszaszereznünk, visszafizettetnünk azon után követő tevékenységek révén, vizsgálatok révén, amelyeket lezártunk. Ezek a számadatok persze évről évre erősen változnak, mert néha egy-egy nagy ügy kapcsán egy évben megugrik a visszatérített összeg. 2009-ben például egy mezőgazdasági politikai, vagy mezőgazdaságra eső feltárt eset több mint 100 millió euró visszatérítését hozta a konyhára. Hogy szóljak az Olaf tevékenységének négy fő területéről, amely külön figyelmet érdemel, és érdemelt ebben az évben, és a jelentésben is tükröződik ez. Először is az Olaf szakpolitikája egyre inkább arra irányul, hogy a súlyosabb ügyekre koncentráljunk. Persze ez nem abszolút szabály, nem tehetjük meg, hogy az időnk jelentős része csak a legsúlyosabb salás gyanúkra koncentráljuk, mert hogy foglalkoznunk kell jó okoknál fogva a kevésbé súlyos ügyek sokaságával is, ám ahol lehet súlyozzuk tevékenységüket a, a nagy ügyekre koncentrálva. Sikerült az operatív eljárásainkat is javítani. Folyamatosan bevezettük egy de minimis politikát, miszerint hatékonyabban tudja használni az Olaf a forrásait, koncentrálva olyan ügyekre, amelyek világos hozzáadott értéket jelentenek. Az ilyen indikatív pénzügyi küszöbök bevezetése a pénzügyi vizsgálatok tekintetében is ide tartozik. Ha pedig rendszerszerű, szisztematikus csalás gyanúja merül fel, akkor bekapcsolunk más intézményeket, és például a bizottság büntető és fegyelmi hivatalát is. Mindezek pedig egybeesnek azon zéró tolerancia elvel, amelyet az európai intézmények elfogadtak a belső csalás ellen. Új utánkövetési eljárásokat is bevezettünk, az OLAF, a többi bizottsági szervezet és a tagállamok intézményével együtt, hogy pénzügyi után nyomonkövetéssel is tovább vizsgáljuk a feltárt ügyeket. A besléseink szerint a megakadályozott, megelőző pénzügyi csalások mértéke igen nagy. Egy új Olaf kézikönyvet is kiadtunk a vizsgálatok mikéntjére. Ezt 2009-ben került bevezetésre. Ez volt az utolsó dokumentum, amelyet Brüner úr írt még alá. Ez a kézikönyv a munkánkat irányító fő elveket tartalmazza, ugye a jogállamiság, a pártatlanság és az, az ártatlanság véleménynek elve, azok a vezérelvek, amelyeket taglal ez a kézikönyv, illetve az egyének ö, alapjogait. A nyolc év alatt, amelyet az alapnál töltöttem, ugye odáig jutottunk, hogy először méltányos és észszerű módon működ, igyekeztünk működni, most pedig minden ö, jogszabály komolyabb figyelmet kap, egy sokkal szigorúbb szabályok ö, határozzák meg tehát munkánkat, mint korábban. További hangsúlyt helyeztünk a prevencióra és a hírszerzési munkára, valamint az adat elemzésre. A prevenciós stratégiára pedig, stratégiát pedig külön elfogadtuk a, a strukturális alapokra vonatkozóan, a foglalkoztatásügyi és a regionális fejletési európai parlamenti szakbizottságokkal együtt, bevonva a vizsgálóink és a szakembereink munkájába az Európai Bizottság egyes fő és fő igazgatóságait is. Taktikai, stratégiai, operatív és hírszerzési tekintetben is, meg elemzési tekintetben is együttműködünk a bizottság és a tagállamok hasonló hatósága intézményeivel, hiszen közös pénzügyi felelősséget viselünk, és együtt kell feltárjuk a csalások módszertanát. Egy harmadik terület, amelyre felhívom a figyelmüket, és ahol rendkívül tevékenyek vagyunk, az Európai Uniós ügynökségek működésének vizsgálata. Van egy külön egységünk, már több éve az alapon belül, amely a ügynökségeken belüli vizsgálatokra koncentrál, mint a önök szakbizottsága is jól tudja, nagy kockázatú területe ez az igazgatásnak, és a csalás, korrupció melegágya is lehet akár, ezért kell meghatározzuk a, az új ügynökségek indítások őt követően különösen azok tevékenységét folyamatos és mélység együttműködést folytatunk e területen is az érintettek széles körével. Végül a költségvetés bevételi oldaláról is hadd szóljak, amit néha, néha nem kap elég figyelmet az Olaf munkájában, holott rendkívül fontos. A Diabolo 2-es közös vámügyi ö, művelet, amelyet mi szerveztünk, és amely az ASEM partneri szervezet 45 tagját öleli fel, ahol is az Európai Unió és több ázsiai állam vám szervezetei működnek együtt a csempészet hamisított áruk elleni fellépésben. Ennek kapcsán több mint 65 millió cigaretta és 369 ezer egyéb hamisított termék került elkobzásra. Az Olaf szerepeit főleg koordinációs jellegű. Itt a fő tevékenységünk az, hogy egy, számít, egy számítástechnikai platformot kínálunk, mely alapján real-time alapon lehet hírszerzési adatokat biztonságos módon kicserélni a szervezet részvevői között egy folyamatos operatív egység irányításával, amely az Olaf pincéjében működik, majd bemutatom az előadásom során ennek a tevékenységét is. És most, ugye most, amikor a pénzügyi megszorítások idejét éljük, talán még fontosabb, hogy az operatív költségvetésünk fennmaradjon, hiszen a számviteli szakemberek alkalmazása, számú alkalmazása költséges, ám meglepően komoly eredményeket értünk el. Nem csak a tagállamok vám szervezetével, hanem a harmadik államok vám szerveivel működve így, ezen számítástechnikai platform révén amelyet mi működtetünk. És az a nemzetközi együttműködésről beszélve, hadd húzzam alá azt a szerepkört, melyet az Olaf a nemzetközi szervezetek körében betölt a csalás elleni harcban, a különféle fejlesztési projektek vizsgálatában. A mi szerepünk az, hogy felfedjük, megelőzzük a csalásokat a külső támogatások területén, együttműködve az étkoval és a humanitárius segélyszervezetünkkel, az ECO-val, valamint nemzetközi partnereinkkel is együttműködve. Három gondolattal szeretném zárni ezt a bevezetőt, elnök úr. Először is hadosszam meg önökkel azt a mantrát, amelyet újra és újra elismételünk az Olafon belül, az Olaf szakemberi és tisztviselői körében, amikor új embert veszünk fel, azt mondjuk el újra és újra, hogy meg vagyunk győződve ebben a szervezetben arról, hogy az európai intézményeknél egyetlen munkakör sem fontosabb a mi munkáknál. Más szakpolitikák ugye magas eh, profilt élveznek, az egységes piac, a pénzügyi unió és a többi nagy projekt nagy figyelmet érdemel a közvélemény körében, ám mi egy olyan szolgálatnál dolgozunk, amelyet vezethetek, amelynek feladata az, hogy megvédjük az európai intézmények becsületét, hírnevét, reputációját, és ennek és a belül helyezett bizalmat és hitelt. Rendkívül fontos ez. Másodszorban mi sem vagyunk mentesek a közszolgáltra nehezedő nyomás alól. A források szűkössége korlátos volt, a szükségesé teszi, hogy nálunk is újra gondoljuk a prioritásokat, újra helyezzük a hangsúlyokat a legnagyobb kockázatokra koncentrálva. Harmadsorban a tisztviselőink jól értik, hogy milyen változásokat élünk, és azt is, hogy milyen lehetőséget hoznak a változások. Fontos azonban az is, hogy azok a döntések, amelyek természetesen politikai döntéseken alapulnak, azért figyelembe vegyék egy operatív szolgálat morálját, és azon kontinuitásra, folyamatosságra törekvő igényét, amely a működés fenntartásához szükséges. Ehhez kérem az Európai Parlament és különösen az Önök szakbizottságának támogatását, amely rendkívül fontos szerepet játszott az OLAF létrehozásában is, meg a támogatásában is. Az Önök ö, támogatása és bizalma rendkívül fontos számunkra. Ebben a szellemben szeretném megköszönni a figyelmüket. Grazie, grazie. Nagyon szépen köszönöm önnek. Köszönöm szépen. Most Bájcsiris kolléga kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mi nagyon örülünk annak, hogy az OLAF tevékenysége 2009-ben sokkal hatékonyabb volt, mint korábban, és több mint 100 millió eurót sikerült az EU költségvetésbe visszafizettetni. De továbbra is vannak problémáink a tagállamokban. Az egyik fő probléma az adatcsere. Litvániában öt intézmény foglalkozik adatok, pénzügyi adatokkal, illetve pénzügyi bűncselekményekkel, korrupcióval, hűtlen kezeléssel. De az egymás közötti adatfolyam vagy adatcsere nem kiváló, nem szívesen cserélnek adatokat. Azt gondolom, hogy talán egy központosított adatcsereprogramra lenne szükség, amely az OLAF munkáját is segítené. És szerintem jó lenne egy európai adatcsere központ. A legvégig, tehát a végső pontig végig követett esetek száma 2009-ben 65-ről 55-re 55%-ra csökkent le, valamit kellene tenni, mert úgy tűnik, hogy egy csomó esetet közben felfüggesztenek, nem visznek végig. Elnök, köszönöm szépen, Zamerle. Zandebe úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, ami a számadatokat illeti, a különböző országokkal kapcsolatos számadatokat és a vizsgálatok számát, amelyeket az országokban elindítottak, mértem a fenntartásokat, amelyek szerepelnek ebben a jelentésben. Nyilvánvalóan, ha egy ország nincsenek ügyei, talán azért van ez így, mert az ország nem szeretne együttműködni az Olaf-fal. Lehet, hogy nem érdeke, hogy feltárja az ügyeit, úgymond. Lehet, hogy éppen ezért Dániában, Finországban nulla az esetek száma. Talán ez az oka. Az együttműködés hiánya, nem biztos, nem tudom. De ha készül értékelés az önök statisztikáiból, azzal kapcsolatban, hogy mik a problémás országok, mondana valamit azzal kapcsolatban, hogy mi jellemző ezekre a problémás országokra. A számok önmagukban nem árulnak el annyi mindent. A szám sok mindent takarhat, sok fajta problémát a súlyossági fokozatok sem derülnek ki a számokból. Esetleg lehetne egy ilyen differenciáltabb értékelést elvégezni. Elnök, köszönöm szépen. Greszle asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Eilert úr, én elismeréssel adózom az Olávnak, hiszen a jelentés mögött rejlő munkájukhoz valóban gratulálni kell. A jelentés hatalmas ugrás az előző évi jelentéshez képest. Azok a kollégák, akik talán nem annyira követték nyomon ezt a kérdést, talán nem tudják ezt, nem tudják ezt alátámasztani, de én elég sokat foglalkoztam az Olaf jelentésekkel az elmúlt időben, tehát valóban azt mondhatom, hogy ebben a jelentésben javulásról lehet beszámolni. Első kérdésem, azonban aggaszt engem, kísérletet tettek arra, hogy új nomenklatúrát vezessenek be a csalást definiálni jó dolog, persze, de azt, hogy most statisztikailag feldolgozzuk a csalási kvótákat, hogy az EU költségvetés alapjaiban hány százaléka az eseteknek csalással kapcsolódik össze, ez a statisztikai nomenklatúra nagyon jó lenne, ha nem lenne ez a nagy szürke terület. Én azért azt látom, hogy a vitában, mellett és ellene szóló érvekből az derül ki, hogy az adatok megbízhatósága nem egyértelmű. Nem tudom, hogy az adatokkal mit lehet kezdeni, nem mindegyikkel lehet. Itt azért végül is arra törekszenek, hogy úgymond alattomosan egyfajta viszonyítási, relativizálási folyamatot vezessenek be. Éppen ezért engem nagyon érdekelne, hogy kinek volt az ötlete ezt a statisztikai vívmányt bevezetni. Második kérdésem, az a bizottság jelentése. Van az Olafnak saját jelentése. Ez egy bizottsági jelentés, a főigazgatóság jelentése. Engem nem csak az érdekel, hogy ki írta ezeket a főcímeket, hanem azt szeretném megtudni, hogy az ön maga mit gondol az Olaf tevékenységéről, hogy csalással kapcsolatos adatok feldolgozása, Mennyiben érdekes ez az újítás az önök munkájában, napi munkájában? Harmadik kérdésem, töntő fontosságú javulást érint. A jelentésben az szerepel, hogy a gyanús esetek jelentésében is sok eredményt értek el. 50 felhasználó volt, ha jól emlékszem ebben a jelentésben, ez a szám 800-ra emelkedett egy év alatt, tehát az 50-ről az 800-ra emelkedett ezen gyan, gyanús esetek előrejelzésének száma. Tehát jelentős mértékben csökkent ennek a rendszernek a felhasználói száma, tehát valóban ez a jelentésekkel kapcsolatos. Az a kérdésem, hogy ön hogy látja ennek a rendszernek a jövőjét? Hogy lehet ezt a rendszert végigvinni? Szerintem nagyon jó, hogy létezik ez a rendszer, mert minél szélesebb a rendszer, minél többen használják a felhasználók közül, annál jobban lehet valóban abban reménykedni, hogy a gyanús eseteket jelentik. Azt szeretnénk, ha a csalás gyanús eseteket mielőbb jeleznék. Következő kérdésem egy sötét fejezetre irányul. Na most mi következik? A behajtás. Ez nagyon is lenyűgöző módon jellemezik ezeket az eseteket. Egy dolog kiderül, hogy ez a folyamat nem működik. 50 millió eurót nem tudtak beszedni. Továbbra is 1,3 milliárd euró kint van, nagyjából 1,3 milliárd euró, tehát 1,136 milliárd euró. Tehát 10%-ot sikerült be, beszedni, hiszen 167 millió körülbelül az az összeg, ami a beszedési rátát illeti. Tehát 10%-ot tudtunk behajtani, beszedni. Kedvenc országunk Olaszország. Önökhöz szeretnék kérdést intézni. Úgy tudom, hogy Olaszországban kidolgoztak egy olyan rendszert, hogy 2004-ben, amikor zár, zárolták, zárták a számlákat, 2004-ben 60%-a a csalási eseteknek Olaszországra vonatkozott. Milyen intézkedéseket terveznek annak érdekében, hogy éppen Olaszország kapcsán szorosabban működjenek együtt, hogy a beszedés, amely eddig nem működött jól, jó lenne, hogyha ebben a rendszerben valóban körültekintéssel működnének közre az érintetek. Ezek volnának a kérdéseim. Következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Négy rövid kérdésem lenne Eilert úrhoz. Csatlakozom Gressle asszony kérdéséhez abban a tekintetben, hogy Olaszország, mint kiemelt terület a csalások esetében, nos hát, amit az összegzésben olvastam, ez az egyetlen, amelyet tudomásul vehettem, további kiemelt területet látok a balkáni régióban és a nyugat-balkáni régióban is. A kérdésem az, hogy milyen főbb területeket azonosított be az elmúlt 12 országban az OLAF annak érdekében, hogy a felismerhető csalási kockázatokat feldolgozva fel lehessen lépni ellenük. Második kérdésem. Amikor a nemzetközi együttműködésről van szó, engem az érdekelne, hogy hogyan lehetne az OLAF hogyan tudná a Bécsi székhelyű antikorrupciós kollégiumot hogyan tudná támogatni? Mi a kapcsolat a vendéglátó országgal, Ausztriával, már mint ennek a korrupció ellenes főiskolának a központjával? Ami az Olafot illeti és az Európai Unió többi bűnüldöző szervét, tehát az Eurojustra gondolok például. A jövőben nem tudom, hogyan kép képzelik el az együttműködést. A négy, negyedik pont. Az összegzésben szerepel a nyomozók, vizsgálók száma, az investigators and operations, tehát vizsgálók, vizsgálódók, nyomozók, illetve műveletek. A kérdés, hány nyomozó dolgozik valójában? Köszönöm szépen. Most pedig Eilert úr kapja meg a szót a válaszra. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, széles körű témákat érintettek a kérdések, egyik eh, másik meglehetősen konkrét, úgyhogy eh, igyekszem ezeket eh, a legteljesebb mértékben megválaszolni, amire nem tudok teljesen válaszolni, majd a kollégáim visszatérnek rá. Ami pedig az adatcserét illeti. A mi szakmánkban az adatvédelem külön problémaként jelentkezik, és erről hosszasan lehetne szólni. Általában, amikor nem kerül sor adatcserére, amit egyébként ki kellett volna cserélni, akkor ennek az oka nem az, hogy az adatvédelmi előírások gátolták volna ezt az adatcserét, hanem az adatcsere mechanizmus nem alkalmazták megfelelően. Ezek a mechanizmusok az európai és a nemzeti jogban hivatottak biztosítani a szükséges és indokolt adatcserét általában. A tapasztalatunk azt mutatja, hogy a megoldás az, hogy az együttműködést szorgalmazzuk, ahelyett, hogy teljesen új mechanizmusokat vezetnénk be. Ha megengedik, akkor reagálnék arra a nagyon ambiciózus felvetésre, hogy hozzunk létre egy európai adat clearing központot. Ez eléggé ellentmondásos elképzelés. Ez az én életemet ugyan könnyebbé tenné, de ezt azért nem annyira könnyű megvalósítani. Az első hozzászólót szólóra reagálva, ha jól értettem a kérdését, arról volt szó, hogy az Olaf utókövetésében a 2008-ról 65%-ról 55%-ra csökkent ezen esetek száma 2009-ben hogy ennek az oka. A válaszom őszintén az, hogy egyelőre pontosan nem tudjuk, hogy ez egy egyszeri esemény, vagy pedig egy tendenciaváltozásról van szó. Én egyelőre ennek nem tulajdonítok különösebb jelentőséget. azt hiszem, hogy egy év fejleményei alapján nehéz végérvényes következtetéseket levonni. A második kérdést illetően, tehát az első hozzászóló második kérdésére reagálva, nevezetesen, hogy melyik országok jelentik a nagyobb nehézséget a többiekhez képest. Nyilvánvaló, hogy eltérő problémák merülnek fel az egyes országokban, történelmi, intézményi, szociális, gazdasági vagy strukturális okok folytán. Én fontosnak tartom azt elfogadni, hogy pusztán amiatt, hogy egy-egy tagállamban nagyon sok ügy jelentkezik, ebből azt a következtetést vonjuk le, hogy ez egy problematikus ország lehet, hogy a helyzete rosszabb a többiekhez képest, de e, ez azt is jelezheti, hogy e, nagyobb mértékben működik együtt az adott tagállam az OLAF-fal, és az is elképzelhető, hogy az e, ügyek nagy részt összekapcsolódnak. Bulgáriában például ez a helyzet. Nagyon hasonló, nagyszámú esettel találkozunk Bulgáriában, és ez előfordulhat más országokban is. Tehát én nem tartom feladatomnak, hogy egyes országokra mutogassak, Minden esetre felmerül a kérdés, hogy az egyes közigazgatási szervezetek vagy igazságszolgáltatási szervezetek hogyan működnek együtt, különösen az új tagállamokban. Felmerül annak a kérdése is, hogy a kevésbé új tagállamokban, én speciál egy új tagállam polgára vagyok, ha a szomszédokat megkérdezik, de még mindig találunk a régebbiek között is olyan tagállamokat, ahol szeretnénk, hogyha a közigazgatási rendszer, a nyomozati munka tovább javulna a csalás ellenes fellépés kapcsán. Vannak persze egyéni vonások, ami például a belső nyomozást illeti, ez Luxemburgban és Belgiumban igen elterjedt. A bűncselekményeket elsősorban az európai intézményekkel kapcsolatos korrupció kapcsán követik el. Ha megnézzük az adatokat részletesebben, láthatjuk, hogy vannak olyan tagállamok, ahol az együttműködés szoros, sok ügy folyik a lakosság számához képest, vagy többi tagállamhoz képest. Így például Németországban a messze legtöbb esettel találkozunk, és ez, ez nem csak az ország nagyságából, vagy a költségvetés méreteiből következik. Ha megnézzük, a két legnagyobb tagállamban nyomon követhető sémákat, az egyik, amelynek én is polgára vagyok, a másik egy szomszéd, ország sokkal kevesebb az úgymond törvényességi jelentés. Ha én megpróbálok véleményt kialakítani arról, hogy ez az ügyek súlyosságára utal-e vagy sem, erre nem tudok egyértelmű választ adni, ehhez meg kell vizsgálni a statisztikákat. És akkor most rátérnék Gressle doktor kérdésére. Nagyon hálás vagyok a kedves megjegyzéseiért, elismerő szavaiért, ami a dokumentum szerkezetének továbbfejlesztésére vonatkozott. A csalás mértékének tényleges szintje. Ez egy nagyon fontos kérdés. Itt nem kíséreltük meg számszerűsíteni ezt a mértéket. Öt évvel ezelőtt nyomozó igazgatóként nagyon sok munkát végeztünk, és meg kell állapítanom, hogy nincsen olyan biztonságos alap, ami alapján meg tudnánk állapítani számszerűen a csalások összességét. Vannak olyan ügyek, amelyek valószínűsíthetően csalást rejtenek magukban, és ilyen alapon a készítettünk szám adatokat, és ezek a tevékenységi jelentésünkben szerepelnek, sokkal részletesebben. Ez egyébként a bizottság jelentésében is hagyományosan megjelenik. A biztos, aki az Olafért is felelős, holnap majd tart egy előadást. Itt ezek az adatok a tagállamok által közölt adatokra épültek. A biztos, a bizottság jelentése a csalásra vonatkozóan a 325-ös cikk értelmében a holnapi napirenden fog szerepelni. Ennek nagy részét az OLAF készítette, és nem a de természetesen együttműködött a költségvetési főigazgatóság és más bizottsági szolgálatok is. Tehát ennek a jelentésnek az alapját nagyrészt a tagállamoktól kapott adatok képezték. És egy szokásos eljárás szerint került jóváhagyásra a bizottságban ez a jelentés. A ma délután napirenden lévő OLAF tevékenységi jelentést az OLAF fért felelős főigazgató készítette és alapvetően független tevékenységére vonatkozik, amit természetesen nem lehet teljes mértékben szétválasztani, elválasztani egyéb tevékenységektől. Tehát ez a fő különbség a két jelentés között. Ami a törvényességi számokat, számadatokat illeti, ezek a definíciótól függően is időről időre változnak, vagy a gyakorlattól függően a beszámolói határértékektől függően az IMS szerint a megfelelőséget minden tagállamban vizsgáljuk. Összességében azt szeretném elmondani a behajtásokra vonatkozóan, hogy nem az OLAF hajtja be a pénzeket, hanem a bizottsági szolgálatok, illetve a tagállamok illetékes szervei. Mi azt tesszük csak, hogy ha információt kapunk olyan esetekről, ahol behajtásra kellett volna, hogy sor kerüljön, akkor mi igyekszünk lépéseket tenni ennek foganatosítására. Tehát nekünk meg kell vizsgálnunk, hogy ezen a területen hány szemét alkalmazunk, de még egyszer, tehát a konkrét behajtás nem a mi illetőségi körünk. Mi minden esetre igyekszünk az illetékeseknek az összes szükséges információt megadni. Végezetül pedig Olaszországra rátérve, egyfajta ördögi kört említenék Olaszországgal való kapcsolatunk jellemzésére. Kiváló az együttműködésünk. Az olaszok pénzügyőrséggel is rendelkeznek, ami más tagállamokban nem feltétlenül létezik, és együttműködünk súlyos bűncselekmények kapcsán is az igazságszolgáltatás, a bírósági rendszer is nagyon aktív. Az évek során tehát kiváló együttműködés alakult ki közöttünk. Ugyanakkor vannak olyan területek, ágazatok, ahol még súlyos problémák vannak. Engem azonban sokkal inkább aggasztanak azok a tagállamok, akikkel nincs egy ilyen erényes, hanem inkább ördögi kör, és eh, nincs eh, ilyen mértékű munkatársi csere együttműködés. Ami Nyugat-Balkánt illeti, itt folytattunk eh, néhány vizsgálatot, még a csatlakozást megelőzően. Itt különösen aláhúznám a képzési munkánkat, különösen Horvátországban, de más nyugat-balkáni országokban is. Az ECRU pénzeket nagyrészt erre felhasználjuk, komoly időt fordítunk a képzésre, látogatókat is fogadunk, annak érdekében, hogy az előcsatlakozási mechanizmusok megfelelően kialakuljanak és működjenek. Tehát ez az a terület, ahol továbbra is szeretnénk tevékenykedni. A nemzetközi csalás ellenes luxemburgi székhelyű csalás ellenes akadémia egyelőre még formálisan nem nyílt meg, ezt többek között ezt is bánom, és emiatt is különösen sajnálatos, hogy Brünner kollégám ilyen hirtelen elhunyt, ugyanis ez az akadémia szívügye volt. És egy teljes munkaidőben dolgozó munkatársat ráállítottunk a Bécsi Akadémiával való együttműködésre is egy éve, Nemrég tért vissza a munkatársunk Brüsszelbe, de most már átléphetünk az együttműködés következő szakaszába, és az osztrák külügyminisztériumtól kaptam múlt héten erre vonatkozóan egy biztató levelet. Az Eurojust-tal folytatott együttműködésünk nagyon fontos. Az Európol elsősorban nyomozó ügynökség, ők igen komoly munkatársi, személyzeti kapacitással rendelkeznek, mi is nagy hangsúlyt helyezünk a nyomozati munkára. A jogi rendszer kell oly mértékben módosítani, hogy a csere megfelelően működjön a két szervezet között, az OLAF és az Europol felmérő tevékenysége terén az Europol egy sokkal szélesebb kört fed le, mi szűkebb területen működünk, például a cigarettacsempészet, vagy a csempészet egyéb formái terén, a terrorista finanszírozás terén. Tehát ezek azok a területek, ahol mi felléphetünk, illetve együttműködhetünk az Európollal, de hát ez egyelőre csak hipotetikus, egyelőre ilyen együttműködés nincsen. A Lisszaboni szerződés keretében megvizsgáljuk, hogy ezt az együttműködést hogyan tudjuk majd a to- jövőben továbbfejleszteni. Az Euro Justal az ő hálózatukat és szak tudásukat is szeretnénk felhasználni. Ami pedig a nyomozók vagy a vizsgálók számát illeti. Egyelőre 130-as létszámmal dolgozunk, de azt hiszem, hogy ez nem az első elsődleges kérdés. Itt komoly, kisegítő stábról is szó van. Illetve a technológiát is meg kell említeni. 85%-át használjuk a kapacitásnak kifejezetten az OLAF specifikus tevékenységekhez. Ami pedig az operatív hírszerzést illeti, ez 12 főből áll, ők technikai értelemben nem nyomozók, hanem a nyomozati munkát segítik, és nekik ennek az egységnek önmagában nagyobb számítógépes kapacitása van, mint sok főigazgatóságnak. Ami az igazságszolgáltatási tanácsadókat illeti, az, ezek a munkatársaink is részt vesznek a nyomozati munkában. Tehát talán nem itt kellene most részletesen elmagyarázni az OLAF szervezeti felépítését, de minden esetre a forrásaink 75%-át szánjuk operatív munkára. De természetesen vannak szakpolitikai és egyéb feladataink is. Elnök úr! Ennyit kívántam elmondani, remélem, hogy minden kérdést megválaszoltam, ha esetleg mégsem, akkor majd erre később visszatérnénk. Köszönöm, Bási Szúrél szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nagyon nagy figyelemmel kísértem azt, amit az igazgató úr mondott, és egyre inkább azt a benyomást érzékelem, hogy talán nem feltétlenül a legjobb kérdéseket tettük fel önnek. Tehát nem csak a tagállamokra kell koncentrálnunk, és azt is figyelem be kell vennünk, hogy ha probléma merül fel, arra egységes megoldást kell találnunk. Például a csalás fogalma, mint olyan maga a definícióra vonatkozó kérdésünkre az Európai Uniós tagállamok egészéről beszél, holott az egyes tagállamokban nagyon különbözik a csalás értelmezése és fogalma. És ha a, a, a jelentést olvasva 2008-ban 68%-ra rúgottak kivizsgált esetek aránya, ami magasnak tűnik, ő meg a válaszában azt mondta, hogy nem volt túl magas ez a szám. Remélem, hogy a jövőben olyan jelentést kapunk, amely világosan érthető, értelmezhető, a fogalmak is világosak, meg a megadott számadatok értelme is egyértelmű. Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt szeretem volna az igazgatótól megkérdezni, hogy véleményt tudná megfogalmazni Horvátországgal, mert a mi bizottsági ülésünk napi rendjére horvátországi delegáció meghívása került. Szeretnénk véleményt hallani ezen országról, amely éppen csatlakozni kész az Európai Unióhoz. Elmondaná a véleményét, hogy ön szerint Horvátországban mi a csalás színvonala? 2009-ben egy ügyet láttam Horvátországa kapcsolatban, mikor megnézzük Belgium statisztikáit, eléggé jelentősek a csalás területén. Ő nem mondta a magyarázatot, amikor miután nagyon sok Európai Uniós intézmény van Belgium területén, nyilvánvalóan ezzel az országgal szemben sajnálatos dolog az, hogy az összes statisztikát Belgium nyakába varjuk, pedig az intézményi csalások nem Belgium hibája, ha úgy tetszik. Azt jó lenne, hogyha esetleg valamilyen szinten elkülönítenénk ezeket az intézményeket, és a belga államot külön vennénk. A belga állam kalapja alá ne vegyük a belga intézményeket, mert szerintem ez torzítja az eredményt. Köszönöm, Dolcs képviselője szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr Tisztelt Főigazgató úr, <clears throat> magam is szeretnék eh, köszönetet mondani a eh, jelentésért, és ha megengedi a szóbeli kiegésztés illetve az eddig elhangzott eh, eszmecsere kapcsán két észrevételem, illetve két kérdésem lenne. Elsőként a kérdéseket. Évről évre visszatérő része a jelentésnek az újabb és újabb ügynökségekkel kapcsolatos észrevétel. Tisztelettel azt kérdezem főigazgató úrtól, hogy a bizottságunk és így az Európai Parlament számára készült jelentésben foglaltakon túl van-e ennél kézzelfoghatóbb visszacsatolás magához a bizottsághoz? Hiszen eh, anélkül túl erős kifejezést szeretnék eh, használni, eh, hát meglehetősen furcsa, elgondolkodtató az a helyzet, hogy a jelen állapot szerint az Európai Bizottság csalás elleni kérdésekkel foglalkozó főigazgatósága észrevételezi, hogy a bizottság által létrehozott ügynökségek komoly veszélyt jelentenek a csalás növekedése szempontjából. Ez az észrevétel eljut a parlamenthez, de nem tűnik olybá, nem lehet azt a következtetést levonni, hogy a bizottság, maga a bizottság tanulna az Olafnak ezekből az észrevételeiből. Másodikként eh, pedig azt a kérdést szeretném eh, feltenni önnek, hogy eh, gondolkodott-e azon az Olaf, amelyik nagyon helyesen komoly szakmai, tudományos munkákat támogat, hogy érdemes lenne egy olyan kutatást végezni, természetesen nem sok pénzt elszórva, természetesen nem nagyon hosszú időre elnyújtva, amelyik arra a kérdésre adna választ, hogy a csalásra vonatkozó eltérő definíciók ellenére mégis meghatározható lenne az, hogy az Európai Unióban a különböző nemzeti hatóságok, illetve az uniós intézmények által feltárt csalásokhoz képest milyen mértékű a látencia. Milyen mértékű magának a jelenségnek az összessége, amihez képest valamekkora százalékkal tudnak a felderítési munkájuk során különböző hatóságok foglalkozni. Ez fontos adott esetben mondjuk a tagállamok bűnüldöző szerveinek a munkáját illetően, amikor azok hatékonyságát mérjük, hogy mondjuk például a bűnözés látens, nem látható részéhez képest mekkora az a rész, amivel bűnmegelőző feldrítő munka során találkozni tudnak. Itt a csalást illetően a jelentésben szereplő számok, adatok, azok, azok egy látható és nem látható összességhez képest mekkora arányt képviselnek. És végül, de nem utolsó sorban két észrevétel. Egyrészt én jónak látnám, hogyha az elkövetkezendő esztendőkben ez a jelentés konkrétan kitérne az OLAF és az egyes tagállamok hatóságai közötti együttműködésre. Tehát adott esetben adna egy olyan tablót, hogy a 27 tagország egymástól persze különböző intézményrendszerével, illetékes hatóságaival tagállamonként milyen az együttműködés. Hiszen mindig elhangoznak érdeklődő kérdések, milyen az olasz hatóságokkal, a román és bolgár hatóságokkal, a belga hatóságokkal az együttműködés, de egy olyan, egy olyan fejezete, egy olyan része, egy olyan táblázata nincs a jelentésnek, amely alapján azt látni lehetne, hogy A-tól Z-ig a 27 tagállam hatóságait illetően milyen az együttműködés. Ez nem azt jelenti, hogy egy uniós intézmény minősítené a tagállamokat, hanem azt jelenti, hogy az uniós intézmény, jelesül az OLAF, elmondaná a maga működése szempontjából, hogy milyen tapasztalatai vannak a tagállami hatóságokat illetően. És végül, de nem utolsó sorban az észrevétel, ez lehet, hogy az utolsó észrevétel ez nagyon költői. Én úgy látom, úgy gondolom, hogy amikor azt a kifejezést használjuk, hogy csalás, akkor nincs olyan uniós polgár, szerintem nem csak választójoggal bíró polgár, aki, aki elég pontos képpel ne rendelkezne arról, a szó hétköznapi értelmében, hogy mit jelent a csalás. Mit jelent az, hogyha ezt egy magánszemély, egy gazdasági társaság, állami intézmény, uniós intézmény követné el. Ehhez képest, elnézést kérek, ha bárkit megsértek, szerintem nem járok messze a valóságtól, hogyha itt most a teremben ülő kiváló kollégákat is beleértve, azt mondanám, hogy szerintem nincs a teremben olyan ember, aki egészen pontosan átlátná az OLAF működését meghatározó hihetetlenül bonyolult szabályrendszert, amiben egyszerűen sok bába közt elvész a gyerek. Hogyan lehetne végre valamilyen módon összhangba hozni azt a, azt a hétköznapi tapasztalatot, hogy az ember a természetes erkölcsi érzékénél fogva tudja, hogy mi az, hogy csalás, ehhez képest létezik egy iszonyú bonyolult szabályrendszer, amely bonyolult szabályrendszerben viszont az embernek az az érzése, az a benyomása, hogy gyakorlatilag a csalás elleni fellépése hivatott szervezet, jelesül az OLAF, legnagyobb problémája az az, hogy a csalásra vonatkozó nehezen kibogozható szabályokat elsőként is értelmezze. Magyarul hogyan lehetne egyszerűsíteni azokat a szabályokat, amelyek az ön által irányított nagyon fontos intézmény működését meghatározzák. Prego, signor Eilert. Grazie. Köszönöm szépen, Eilert úr. Elnök úr, először is Bácsitis úrnak szeretném mondani, hogy valóban szükség van arra, hogy megvitassuk kétoldalúan az ön aggájait, problémáit, mert attól tartok, hogy nem igazán értettem meg önt, Nyilván ön sem értett meg engem, és ezért elnézést kérek, sajnálom. Esetleg ezt ö, személyesen négy szem közt megbeszélhetnénk. A válaszom Ódi úrnak. Nem tudom önnek elmondani, hogy Horvátországban a csalás mértéke mekkora. Az igaz, hogy csak egy vizsgálatot végeztünk eddig. Egy ügy volt, mint említettem, sokat működünk együtt a horvát hatóságokkal, annak érdekében, hogy javítsuk Horvátország illetékes, ide vonatkozó vizsgálati és adminisztratív kapacitását. Egy dolgot viszont észrevettünk, egy problémát. Ezt látok néhány új tagállamban is, ezt a problémát, ezt a jelenséget. Néhány tagállamban, néhány régi tagállamban is ez a probléma felmerült. Úgy tűnik, hogy nem működik jól az igazságszolgáltatás. A vizsgálatot elvégzik, végrehajtják, de egyik vagy másokból kifolyólag az igaz, az igazságügyi rendszer bonyolultsága miatt nagyon gyakran az eredmény, a végeredmény nem kézzelfogható. Nagyon ritkán van ítélet. Nagyon ritkán ítélik el az életékes elkövetőt. Az utolsó üzenet, amelyet meg tudtam fogalmazni a horvát hatóságok számára, az, az ez, hogy az igazság szolgáltatáson kell dolgozni. Mindazonáltal, ha gondolják, akkor elkészítünk egy tájékoztatót az önök számára, mielőtt elutaznának Horvátországba, hogy önöket segítsük látogatások előkészítésében, ha ezt hasznosnak ítélik. Nagyon is érzékenyen reagáltam arra a megjegyzésre, amelyet tett az vendéglátó, az EU-s intézményeket vendégül látó országa kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy sokszor arra kényszerülök, ezt szívesen teszem persze, mindig elmondom, hogy a belga számok miért ilyen magasak. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelentésben magában kiemeljük azt a tényt, hogy a belga statisztikák valóban körültekintéssel értelmezendőek, tehát ha mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne, ker ne legyen az a benyomása az olvasónak, hogy a belga statisztikák valóban a belga állammal függnek csupán össze. Angolul ezt jobban ki tudom fejezni. Remélem, hogy megbocsátanak, és mindent megteszek annak érdekében, hogy mondj, mentsem Belgium hírnevét. Dalcs Tamás úr kérdésére reagálva az ügynökségek kapcsolatban. Valóban a bizottságnak reális időben hasznos információkat szolgáltatunk az ügynökségekben feltárt problémákkal kapcsolatban és így széles értelemben véve hozzájárulunk ezen problémák megoldásához, feloldásához. Ahogy én látom, a bizottság nem kíván újabb ügynökségeket létrehozni. A bizottság nagyon is tisztában van azzal, hogy milyen nehézségek alakulnak ki, ha kis testületeket hozunk létre, amely szakértőkből állnak, amelyek szakértőkből állnak, nagyon gyakran ezek az ügynökségek az intézmények székhelyétől távol eső területeken vannak, és azt várják el, hogy ezek a testületek minden szabályt betartsanak, minden részletek kiterjedően tekintettel legyenek. Van, hogy ők alig pár emberrel kell ugyanazokat a szabályokat kövessék, mint mi egy hatalmas aparátussal. Nagyon nehéz ezeket a javaslatokat így módon megvalósítani. A politikai valóság olyan, amilyen az ügynökségek világa továbbra is terjeszkedik. És ha úgy tetszik, mi a politikai döntéshozatali és megelőzési folyamatba beadjuk a magunkét, ha úgy tetszik, az adatainkkal, információinkkal. Még egy dologra szeretnék rávilágítani az ügynöksége kapcsolatban. Ha egy apró cseprő ügyről van szó a bizottságban, amely talán nem csalásra vonatkozik, hanem valamilyen hűtlenkezelésre, vagy hivatali visszaélésre, például nem helyes személyzeti eljárásra, ez az IDOC-hoz kerülne ez az ügy. Az ügynökségeknek nincsen fegyelmi eljárási kapacitásuk. Éppen ezért természetesen olyan feladatot vállalunk magunkra az ügynökségek kapcsán, amit a bizottságnál nem tennénk, hiszen látjuk, hogy az ügynökségeknek nincsen kapacitásuk. Kölcsön adtam szakértőket ügynökségeknek, annak érdekében, hogy saját struktúrákon belül oldjanak meg ilyen problémás eseteket. Ez olyas valami, amelyel tisztában vagyunk. Mindent megteszünk, a politikai és az operatív oldalon is, annak érdekében, hogy ezen a helyzeten javítsunk amely a fogalmi, a csalás fogalmának kérdését illeti, van egy közös definíció a csalással kapcsolatban, méghozzá abban az eszközben, amely az Európai Unió, az Európai Közösségek pénzügyi érdekének védelmére vonatkozó definíció, tehát van egy közös definíció, és szerintem fontos emlékeztetni egy más összefüggésben az átláthatóság a Transparency International-nak van egy csalás definíciója, amely magán eh, érdekből hűtlen kezelés által elkövetett eh, tevékenységre vonatkozóan használja a csalás szót. Szerintem a Transparency International um, hivatali visszaélés magán érdekből kategóriájú fogalma nagyon is jól alkalmazható. Talán túl hosszasan beszéltem ma délután, a méréssel kapcsolatos problémákról, amelyet magyarról látás csalásként fordítottak le, elnézést a fordítótól kérek, azt hiszem, hogy az valami alatt rejlő csalásról van szó. Igazából nincsen válaszunk erre. Ha spekulálnék, akkor azt hinnék, hogy ez az igazság, de nem akarok ebbe a játékba belemenni. Nem tudjuk ezt mérni a rendelkezésünkre álló adatokkal, ami az európai költségvetés életi. Mert nagyon keményen dolgoztunk ezen, de sajnos ezzel a meglévő adatokkal nem tudunk mit kezdeni. De ha lehet konkrétabb információt adni, konkrétabb programokról, konkrétabb kiadásról, Sokkal több az információnk a szabálytalanságoknál, mint a csalásoknál. Tehát amit statisztikailag meg kell tennünk, ha úgy tetszik, a meglévő információkba bele kell ásni magunkat, annak érdekében, hogy megkapjuk azokat a statisztikai alapokat, amelyek valóban valószínűleg csalásra világítanának rá. Ez a 325-ös cikkelyben is szereplő definícióval összhangban lévő megfogalmazás, nagyon jó lenne esetleg a találónk időt, szakértőket meghíván, erről a kérdésről is jó lenne vitázni. Talcsor következő kérdésére térve, szeretnénk világosabban fogalmazni a tagállamok együttműködési készségével kapcsolatban. Nyilvánvalóan megértettem, hogy senki sem azt kéri, hogy egy jó és rossz tagállamokat feltüntető táblázatot készítsünk el, mert a valóságban nem hiszem, hogy ezt meg tudnánk tenni. Ezek az emberek együtt kell dolgozni, tehát ilyen táblázatot nem állíthatunk össze. Ilyen formátumban nem működne, de ha jól értem, nem ez volt a javaslat lényege, hanem az, ha megengedi magam átfogalmazom azt, amit ön mondott, Mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy részletesebb, érzékeny információkkal szolgáltassunk, amely megmutatja ezt, egy kicsit többet árulna el az egyes tagállamok együttműködési készségéről, az egyes szolgálatok együttműködési készségéről, és arról is be kell számolnunk, hogy hol érünk el eredményeket, és hogy hol nem, hol vannak az űrök. Ez egy nagy feladat, egy nagy falat, és nem tudom, a mai napot, ha nézem, nem tudom, hogy a következő főgazgató úrnak nem tudom, hogy mit tudok javasolni a jövő évi jelentésében, mit építhet majd be ezzel kapcsolatban, de komolyan fontolóra veszük az ön javaslatát. Elnök úr, azt hiszem ennyi volt. Köszönöm. Köszönöm én is. Ha nincsenek további kérdéseink ehhez a témához, akkor átérhetünk a következő napi rendi pontra. Az 1 per 2 10-es európai számvevőszéki külön jelentés az egyszerűsített importvámeljárások kontrolljára vonatkozóan. Bart Stas úr a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom, hogy Hányan olvasták a számvevőszék külön jelentését? Minden esetre azt el szeretném mondani, hogy a számvevőszék és annak munkatársai kiváló munkát végeztek. Ez a munka egy nagyon fontos dolgot vesz figyelembe. Nevezetesen itt olyan eljárásról van szó, ami az egyszerűsített import vám eljárást illeti. Ez egy nagyon fontos szabályozás. Egyrészt egyszerűsíteni hivatott az eljárásokat, másrészt pedig azt biztosítani, hogy a gazdálkodók a forgalomba hozott árukat egyszerűen kezeljék, illetve ezekről egyszerűsített eljárás keretében nyújtsanak be nyilatkozatot. Az eljárás egyébként a bizalomra épül, és ezt én már önmagában nagyon jónak tartom. A kereskedőkkel, a, a gazdálkodókkal együtt tudunk működni, és a kapcsolatunk a bizalomra épül. Ez egy jó alapelv, viszont meg kell bizonyosodnunk arról is, hogy megfelelő ellenőrzések is érvényesülnek a hatóságok részéről, és a gazdálkodók betartják a szabályokat. Tehát megfelelő ellenőrzésre van szükség, annak érdekében, hogy ez a rendszer a továbbiakban is működhessen. Itt fel kell tárni az esetleges visszaéléseket, vagy joghézakokat. A munkadokumentum egy, egy hosszas megbeszélése épült a számvevőszék, illetve a bizottság illetékes munkatársai között, és én akkoriban 12 ajánlást fogalmaztam meg, figyelembe véve a munkatársak által tett megjegyzéseket. Figyelembe kell vennünk, hogy mindenki, aki ezt olvassa, tudja, hogy pontosan miről van szó. Eilert úrral folytatott vita előtt a bizottság illetékeseivel folytattam egy rövid megbeszélést, és a 12 ajánlásom a következő. Az első tehát, mint ahogy említettem, az, hogy nagyra értékelem a külön jelentést. A második az egyszerűsített vámeljárás szerepére vonatkozik. A számvevőszék jelentést olvasva úgy tűnik, hogy itt komoly veszteségekről is szó lehet az Európai Unió költségvetése szempontjából. A bizottság képviselővel folytatott megbeszélés ebből egyébként megbeszélésen ezt is megjegyeztem, és azt hallottam, hogy a bizottság csak nehezen tudja felmérni, milyen mértéket ölt ez a veszteség az európai költségvetés szempontjából? Amikor ez a rendelet nem működik megfelelően, vagy egyáltalán nem működik. A harmadik ajánlásom a következő. Jó lenne, ha a bizottság 2011 márciusáig tehát a mentesítés végéig gondoskodna, vagy biztosítana egy megfelelőbb szabályozói keretről. Tehát ezt a szabályozói keretet tovább kell fejleszteni. Minden esetre jól tartanám, hogyha a bizottság az ellenőrzésekre vonatkozó útmutatásokat kiegészítené. Komoly hiányosság mutatkozik a szabályozás kapcsán a tagállamok vonatkozásában. A tagállamok hatóságainak megfelelően együtt kell működniük. Ha a tagállamok hatóságai nem végeznek megfelelő ellenőrzéseket, illetve nem alkalmazzák a megfelelő jogszabályokat, akkor ez a rendszer nem működhet megfelelően. És akkor esetleg a gazdálkodók hajlamosak lehetnek a visszaélésekre, csalásokra is. Éppen ezért a tagállamokat is arra kifejezetten felkérném, hogy a már érvényes előírásokat megfelelően foganatosítsák, és gondoskodjanak arról, hogy az ellenőrzésekre valóban sor kerül. Tehát ez egy kérés a bizottsághoz is, a bizottságnak kell ellenőrizni a tagállamokat, megvizsgálva azt, hogy hol vannak hiányosságok, hol kezelik ezeket a szabályokat túlságosan könnyedén. Ami az ötödik ajánlásomat illeti. Ez tulajdonképpen arra irányul, hogy el kéne mélyíteni a vitákat, a párbeszédet, amit a bizottsággal már megkezd, tettünk, és a jövő hónapban egy tagállami látogatás körutat is szervezünk. Az első ellenőrzés már meg is kezdődött, ha jól értettem, Németországban. A következő Hollandia lesz, és aztán így folytatjuk. Ezt én pozitívnak értékelem. És ezt a bizottság a zászlójára tűzheti, és erről majd a szakbizottságunkban is a továbbiakban eszmét fogunk cserélni. Én eredetileg azt mondtam, hogy egy áttekintést kellene kapnunk 2011 végéig, de tudom, hogy ez esetleg nem készül el 2011 végéig, minden esetre azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk, hogyha a hatos cikk szerinti ellenőrzések, vagy a hat ellenőrzésre vonatkozóan kapnánk egy jelentést, és ebből már láthatnánk, hogy eh, hol nem alakultak megfelelően a dolgok, illetve a tagállamokban milyen hiányosságok eh, léteznek. Fel kellene szólítani néhány tagállamot is, eh, hogy tartsák be azt a követelményt, hogy a források 25%-át nekik kell beszedniük, ezt teljesíteniük kell, és a számvevőszék felé pedig azt fogalmaztam meg, hogy a külön jelentés mellett meg kell állapodnunk közösen abban is, hogy közösen dolgozzunk ki egy olyan keretet, amiből láthatjuk, hogy hogyan lépjünk tovább. A nyolcas ajánlásom keretében egy konkrét ellenőrzési modellt említek eh, Hollandia példája alapján. Itt egy elméleti problémáról van szó, és eh, Hollandiában sem érvényesül teljes mértékben. Mindenesetre pozitív ként értékelendő, hogy eh, a rendszer kialakult, ez egy jó rendszer, megfelelő eljárás, és én azt kérném, hogy vegyük fontolóra, hogy ezt a modellt hogyan lehet működőképessé tenni. És itt a tagállamoknak is meg lesz a maguk szerepe. A kilences ajánlásomra rátérve én azt kérem a bizottságtól, hogy részletesen vizsgálja meg az úgynevezett szuper egyszerűsítési rendszert. Tehát azt kell részletesebben megvizsgálni, hogy a visszaélések ezen rendszerrel milyen mértéket öltenek, ezzel a cikkel visszaélnek-e. Tehát a mentességi idő végéig szeretnék konkrét számokat kapni erre vonatkozóan, ugyanis ez a szuper, szuper egyszerűsítés számomra úgy tűnik, hogy meglehetősen kockázatos rendszer. Rátérve a tízes ajánlásra, Belgiumban, Franciaországban, Írországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban a számvevőszék megállapította, hogy számos gazdálkodó nem volt olyan helyzetben, hogy vám dokumentációkat nyújtsanak át. Ha valóban ez a megállapítás született az adott országok vonatkozásában, akkor ott további ellenőrzésekre kell sort keríteni. Itt a számvevőszék konkrétan megnevezte ezeket az országokat, és véleményem szerint ezekben az országokban további ellenőrzéseket kell lefolytatni, annak megvizsgálására, hogy mi okozta ezt a helyzetet, és hogyan lehet ezen segíteni, illetve hogyan lehet nyomást gyakorolni a parlament részéről. A 11-es ajánláson tulajdonképpen egy megállapítás, nevezetesen arra vonatkozóan, hogy a koherens szankcionálási politikát mindenféleképpen meg kell valósítani. Hogyha egy előírással visszaélnek rendszeresen, akkor ezt ez feltetőleg egy gyenge és akkor ezt megfelelően szankcionálni kell, és ez a tagállamokra ró bizonyos kötelezettségeket. Ami a gazdálkodókat illeti, itt őket is bizonyos feladatok terhelik, és számukra egyértelművé kell tenni, hogy milyen mi a felelősségük. És tudatosítani kell bennük azt, hogy mennyire fontos, hogy ezeket a megállapodásokat betartsák, annak érdekében, hogy a rendszer működőképes legyen. Ugyanis, hogyha ez a rendszer nem létezne, akkor egy lefelé irányuló spirálba jutnánk, és ezeket a megállapodásokat, elírásokat komoly veszély fenyegetné. Ez a 12-es ajánlásom. Tehát még egyszer a számvevőszéki külön jelentést én üdvözlöm, és remélem, hogy az ajánlásaimat is támogatni fogják. Köszönöm szépen. Jurmasszani, prego. Señor presidente. Elnök úr. Jelentéstevő úr. Tisztelt képviselők. Bizottsági tisztviselők. Mindenek előtt szeretném megköszönni Bart Stace úrnak azokat a ajánlásokat, amelyeket kidolgozott az általa írott munkadokumentumban az Európai Számbevőszék jelentésre reflektálva, melynek tárgya az egyszerűsített importvámeljárások rendszere. Ehelyt szeretném megköszönni a hivatalomnak és a velük együttműködő, velük együttműködő tímnek azt a nagyszerű munkát, amely ebben az anyagban öltött testet. A szakbizottság érdeklődéssel fordult az Európai Számvőszék munkája felé e területen, ez jól érzékelhető, és az is, hogy a szakbizottságot nagyon érdeklik azok a problémák is, amelyeket feltárt a számvőszék jelentés. Azonban a sajnálatos, hogy az elmúlt években a Kokobu nem fordult ilyen nagy érdeklődéssel a számvevőszék azon véleményei és probléma meglátásai felé, amelyeket az Európai Uniós bevételek, a DAS jelentésében tett közzé, és az is sajnálatos, hogy, hogy a bizottságról és az európai szemvőszékkel nem tartottak háromoldalú megbeszéléseket a mentesítési eljárás tekintetében. Úgyhogy megragadnám az alkalmat, hogy a Kokobut tagjait arra kérjem, hogy gondolják újra álláspontjukat ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban is, mert hogy nagyon fontos volna. Ami a konkrét jelentést illeti, ez egy jelentés sorozatnak a része, utolsó darabja, amely a különleges vámeljárásokkal foglalkozik. A múltban a szembevőszék a eljárásokat vizsgálta, az auditálások érvényességét, a különféle raktár eljárásokra vonatkozó, raktárvám eljárásokra vonatkozó kérdéseket, ami pedig az egyszerűsített eljárások vizsgálatát illeti, ennek jelentősége és célja rendkívül világos, hiszen az Európai Uniós import 70%-a ezen eljárás alá esett 2009-ben. És az egyes vizsgált tagállamokban ez arány akár 93%-ra is jutott már, mint az import javak 93%-a esett egyszerűsített eljárás alá. Azon pontokon túl, amelyeket a jelentéstevő már ismertetett, szeretném kiemelni a kérdésnek néhány olyan vetületét, amely kulcsfontosságú a számvőszék értékelésében, az egyszerűsített vámeljárás javítása szempontjából. Ugye a fő cél az, hogy biztosítsuk, hogy a TO árok, tehát a hagyományos saját források megfelelő módon kerüljenek begyűjtés, beszedésre, és ezek ne sértsék az Európai Uniós kereskedelmi politikát is. Az importra vonatkozó esztősített vámeljárást úgynevezett gyorsított vámkezelést jelent. A célja az, hogy az importőrök gyorsabban tudják az eljárást befejezni, gyorsabban, mint az üzenet rendes vámeljárásban. Ez azt jelenti, hogy az erősített eljárás csökkenti a vám vizsgálatok számát és a, a különféle formális vizsgálatok számát, azaz egyszerűbbé válik a, a kereskedő vállalatok működése, és ilyen értelemben kulcsfontosabb elemét képezi az Európai Uniós kereskedelem könnyítési politikának ez a konkrét vám eljárási intézkedés. A számbevőszék megvizsgálta a két legfontosabb, két legfőbb egyszerűsített eljárást. Az egyik az egyszerűsített bevallási eljárás, a másik pedig az RCP, a helyi vámvizsgálati eljárás. A fő cél az volt, hogy megvizsgáljuk, megfelelő ellenőrzést biztosítanak-e ezek az egyszerűsített eljárások, megfelelő garanciát adnak-e arra, hogy a hagyományos saját bevételeket megfelelően beszedhetik-e a hatóságok, illetve garantálható az, hogy a kereskedő cégek betartják az, azokat a kötelezettségeiket, amelyek az európai kereskedelmi politikában rájuk hárulnak. A számvevőszék vizsgálata megvizsgálta a bizony, azt, hogy a bizottság hogyan irányítja ezeket az eljárásokat, és hogyan hajtják ezeket végre a tagállamok szintjén. Tehát mind a két területen vizsgálódtak és a szemvőszék megállapította azt is, hogy a szemvőszék megfelelő eljárást alkalmazott a nemzetközi legjobb gyakorlatok átültetése terén is, és azt is, hogy a tagállamok által való végrehajtást felügyeli megfelelően az Európai Bizottság, felülvizsgálják-e ezeket. Azt is igyekeztek feltárni a szemvőszék vizsgálata során, hogy a kilenc tagállam, amelyet vizsgáltak, ez a kilenc tagállam több mint 60%-át gyűjti be a hagyományos saját forrásoknak 2008-ban. Tehát vajon ez a kilenc legjelentősebb tagállam valóban egy, egy érvényes, standardizált eljárást alkalmazott-e, és vajon az általuk végrehajtott ellenőrzések hatékonyak voltak-e? Az Európai Bizottság vizsgálata során a számbevőszék örömmel nyilatkozott arról, hogy a szabályozási keret bár viszonylag későn jött létre, a számbevőszék auditálási modelljének megfelelően került kialakításra, és az is örömteli, hogy ez a szabályozási keret megfelel az elfogadott nemzetközi sztenderdeknek. Ugyanakkor a szabályozási keret egyes vetületei ö, javításra szorulnak. Az Európai Bizottság úgy nyilatkozott, hogy a 2008-ban felállított keret az Európai Unió, Unió egészében jól működik. Ezzel kapcsolatban a szemvészek azt javasolta, hogy európai szinten hozzon létre kockázati profilokat azokról kockázatokról, amelyek a saját források beszedését, illetve az európai kereskedelmi politikát érintik. A hagyományos elemzési kockázat elemzési keretek alapján hozzák létre ezeket a profilokat. A tagállamok vizsgálatokor pedig a számvőszék azt találta, hogy bár legtöbb tagállamban még nem megfelelően ellenőrzik ezt az egyszerűsített eljárást, és arra sincs megfelelő garancia, hogy a hagyományos saját forrásokat teljes mértékben is megfelelően beszedik. Arra nézve sincs észszerű garancia, és nem igazolható, hogy az er- európai kereskedelmi politika feltételeinek megfelelnek-e a kereskedelmi cégek. A tagállamok auditjai nem alkalmaztak standard ellenőrzési eljárásokat, és nem mindig követték a bizottság vonatkozó iránymutatásait. A módszert, az alkalmazott módszertan sem volt mindig megfelelő, így módon a vizsgálatok, az ellenőrzések sem voltak mindig hatékonyak. Ezen ugyanakkor a korábban végrehajtott ellenőrzéseket nem megfelelően dokumentálták a tagállami hatóságok. A, ugyanakkor a, a vám eljárás során is több ö, hiányosságot találtak, és a túlzott egyszerűsítést is hibaként tárták fel. A szembevőszék vizsgálata arra is rámutatott, hogy a jó minőség nem, nem elég gyakran végeznek jó minőségi ex tehát után, utólagos vizsgálatot a tagállami hatóságok a számbevőszék nagyon fontosnak tartja, hogy minden tagállam számítógépes alapra helyezze az egyszerűtett vámeljárás egész menetét, és arra is szükség van, hogy számítógépes kockázati profilírozást végezzenek a tagállami hatóságok, azon kockázatokat súlyozva, amelyek a saját források beszedését és a kereskedelmi politikát veszélyeztetik. Végül pedig hadd mondjam el, hogy nagyon tetszenek nekem Stelz úr ajánlásai, és amelyeket az Európai Bizottság figyelmébe ajánlott. Meg tudom erősíteni, hogy a számbevőszék után követi majd a e, jelentés sorsát, és tájékoztatja az előrelépésekről az önök szakbizottságát is a vizsgálat során. És hadd köszönjem meg, hagyj jelzem azt, hogy egyes tagállamok vámhatóságai nagyon jól fogadták ezt a jelentést, úgy értékelték, hogy a szemvőszék vizsgálata számukra is hasznos. Köszönöm az Európai Bizottságnak az együttműködést, amely segítette a szemvőszék vizsgálati munkáját. Azt hiszem, hogy ez mindez új életet lehel majd az egyszerűsített eljárásba, és megkönnyíti annak további alkalmazását. Most pedig megkapja a szót a bizottság. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedik, akkor vámügyi szempontból szeretném megköszönni az Európai Számvevőszéknek nagyon is érdekes és jó jelentését. Nem fogok olyan sok részletbe bocsátkozni, mint a számvevőszék képviselő, illetve mint Stász úr. Általános értelemben azt mondhatjuk, hogy a szabályozói keret, a szabály, eh, jogi keret rendben van, a jogszabályi keret, és ami a végrehajtást illeti, ott van néhány elem, amelyet javítani lehetne, és talán ezekről beszélgethetünk. Általánosságban azt is elmondhatom, hogy vámügyi szempontból nincs sok problémánk Stász úr jelentésével, alapvetően üdvözöljük, ajánlásai támogatjuk, ajánlásai megfelelnek a szembevőszék jelentésének, illetve az általános véleménynek is, amely ezzel a kérdéssel kapcsolatos a bizottságon belül. Nos, ki szeretnék emelni az én szemszögemből egy-két kérdést, amely ami az időzítést illeti. Stász úr említette, hogy ha az összes tagállamot kellene ellenőriznünk, hogy lássuk, hogy mit csinálnak az országok. Németországba már ment egy monitoring delegáció, utána majd megy egy delegáció Hollandiába, és majd meg kell nézni, hogy a hollandok milyen különleges eljárást vezettek be, de ami az időzítés illeti út kell egy kis szabad mozgástér. Minden tagállamba el kell látogatni, ez egy elég nagy dolog, vannak egyéb prioritásaink is. Nem csak a monitoring látogatásokra vonatkozik ez. Stász úr jelentésének hármas pontja az útmutatókról beszél. Ha egyszer az ember már egy monitoring látogatást megtett, akkor ugye az útmutatásokat is meg kell fogalmazni. Egész szabad mozgástérre van szükségünk, ez az útmutatókat is illeti, mert picit nehéz lenne előre megfogalmazni az útmutatásokat, mielőtt elmegyünk néhány országot meglátogatni. Itt azt mondanám, hogy azért eh, vizsgáljuk felül ezeket az útmutatásokat. Ezt eh, a Kokó Bizottság munkatársaival és Tászóra közösen meg kell nézni, hogy mi lenne a legjobb álláspont ezen kapcsolatban. Az egyértelmű, hogy jövő év márciusa mindjárt itt van, tehát alig van időnk. Nincs több megjegyzésem, köszönöm. Elnök? Következő hozzászóló elnök úr. Én a költségvetésre szeretnék kitérni, szeretnék arról szólni, hogy milyen tevékenységek vannak a hagyományos saját erőforrások ellenőrzése során. Először is nagyra értékelem a számbevőszék jelentését. Szerintem hasonló problémák derültek ki, mint amiket mi is észrevettünk saját ellenőrzésénk során, amelyeket a tagországokban végrehajtottunk. A bizottság fellépett ezen a területen, és a számvevőszék is hivatkozik auditjainkra, ellenőrzéseinkre és az eközben használt egyszerűsített eljárásokra 2008-ban, és a számövőszék jelentése fel is használta ellenőrzéseink eredményeit, különleges jelentésében tehát. Hozzátenném, hogy 2009-ben és 2010-ben a bizottság minden tagállamban sajátos, konkrét ellenőrzéseket végzett az országok vám ellenőrzési gyakorlatára vonatkozóan. Jelenleg egy tematikus jelentést készítünk ezen vám eljárás ellenőrzések eredményéről. Decemberben bizottságunkban megvitatjuk majd ezt a kérdést a tagállamokkal, és tájékoztatjuk majd a parlamentet és a decemberi ülésünk eredményéről. Nagyon fontos az ellenőrzés aspektusa idei auditunkban is, amely az dömping ellenes illetékekről szól. Ez egy kockázatos, ingoványos terület, tehát nagyon fontos az ellenőrzés a dömping ellenes küzdelemben. Ami a 2011-es évet illeti részben az számvevőszék egyszerűsített eljárása kapcsán azt tervezzük, hogy a tagállamokban különleges ellenőrzéseket hajtunk végre a helyi vámeljárásokkal kapcsolatban, az egyszerűsített eljárás keretében. És természetesen beszámolunk majd a parlamentnek ezen ellenőrzések eredményéről is, ahogy az adóügyi szakértő kollégám említette, egy kicsit szoros ez az idő, határidő, amit meghatároztak nekünk, több időre van szükségünk. Ami a becsléseket illeti, a veszteségek becslését, becsült értékét, a gyengeségeket, amiket a tagállamokban felvettünk, hát attól tartok, hogy nem tudok ilyen becslésekkel szolgálni, amely valóban pozitív eredményt garantálna, mert a bizottságnak nincsenek meg a megfelelő elemei, amelyek segítségével ezeket a becsléseket megfogalmazhatná. Amit a tagállamokból látunk, ami a szabálytalanságok és csalások esetét illeti, amelyeket felfedtek a tagországok. 10 ezer eurós összegről van szó, ez az információt. Ezt felhasználtuk az éves, éves jelentésben is. Ezt az előző napirendi pont alatt már megvitattuk, de nincsen információnk azon esetekről, amelyeket nem fettek fel a tagállamok maguk sem. Természetesen bizottságként saját ellenőrzéseket is végrehajtunk a tagállamokban, de ezen vizsgálatok hatája, ezen minták, tranzakciók hatája, hatásköre, spektruma annyira korlátozott, az átfogó tranzakciók több millió import érintett tranzakcióval összevetve, hogy egyszerűen nem tudunk megbízható adatokat, becsléseket adni. A rendszer alapú ellenőrzési megközelítésünkben az eredmények, ezek a minták, tranzakciós minták, amelyeket az ellenőrzések során ellenőrzünk, ezeknek célja nem a kvantitatív, hanem a minőségi értékelés. Azt kell megvizsgálnunk, hogy a tagállamok rendszerei, eljárásai, amelyeket használnak, ezek helyesen működnek-e. Ebben az értelemben a bizottság nincs abban a helyzetben, hogy becslésekkel szolgáljon. Nem vagyok abban a helyzetben sem, hogy megállapítsam, hogy hol vannak a gyenge pontok az egyszerűsített folyamattal kapcsolatban. Tehát ezek a azt sem tudom megmondani, hogy az egyszerűsített eljárás gyenge pontjai milyen veszteségeket okozhatnak. A tagállamok nem tudják az összes eljárást ellenőrzésük alá vonni természetesen, ami fontos, hogy legyen egy olyan ellenőrzési rendszer, amely megfelelő kockázat elemzésen alapul, hogy a legkockázatosabb importokat megcélozhassa, ahol a legnagyobb veszteségek felmerülhetnének. Hivatkoznék itt azon eredményre, amelyet a számvevő szék fogalmazott meg, a pénzügyi hatás viszonylag korlátozott. Ez az eredmény formálisabb hibákra vonatkozik, például hiányos dokumentáció, a preferenciális rendszerek vonatkozóan. Ez a fajta eredmény, ez igazából arra mutat rá, hogy a szembevőszék, tehát helyesen állapította meg jelentésében, hogy vannak a tagállamok ellenőrzési rendszereiben